Okay. Hanno, there's a place for you. Kedves kollégák, remélem megtalálta mindenki a helyét. Jó reggelt kívánok! Megnyitom utolsó ülésünket ebben a választási időszakban. Gondolom, hogy egy kicsit mindenki, ha nem is nagyon szomorú emiatt, Elfogadják a napi rendet? A hetes pontot ö, nem tartjuk ma meg, nem lesz több koordinátori ülésünk az életben. Második napi rendi pont, a március 18-ai ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük, amennyiben az ülés végéig senkinek nincs azzal kapcsolatban megjegyzése. Bolgár, cseh, portugál és szlovén nyelven nincs ma tolmásolás, a többi nyelv hallgatható. Az anyagban megtalálják Rigai utunk beszámolóját. Csak ajánlani tudom, hogy menjenek el Rigába, már csak azért is, mert idén Riga Európa kulturális fővárosa, az egész város énekel, annyi zenei rendezvény van, hogy csuda nagyszerű város, nagyszerű hangulat, a Jugendstil, a szecesszió jellemzi az építészetet. Ha nyáron szeretnének egy szép utazást tenni, akkor utazzanak el a balti államokba. Ne higgyék azt, hogy keleten, északon nincsenek nagy értékek, nagyon is vannak, Riga pedig nagyszerű és nagyon kellemesen lehet ott élni. Négyes napi rendi pont jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgatása kapcsán itt egy régi irányelv megújítását kezdeményezték. Verzsia asszony volt olyan kedves, hogy ennek a témának az előadói munkáját elvállalta. Nem volt könnyű a dolog, mert nagyon sok jogi problémába ütköztünk, már pedig mi nem vagyunk alapvetően jogászok, de ő megharcolta ezt a harcot. Ha Verzsia asszony kíván valamit mondani, akkor most megkapja a szót. Parancsoljon! Azt szeretném mondani, hogy először is köszönettel tartozom mindenkinek, aki ennek a ö, szakmai és jogi természetű szövegnek a megalkotásában segítettek. Nagyon jó hangulatban dolgoztunk. Köszönöm elnök asszonynak is a lelkes támogatást. És mindenkinek a beleadott munkát. Jó, hogy a parlament ezt a ö, kalandot magára vállalta. Köszönjük szépen, Verzsia asszony. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Nincs, akkor szavazunk. Egyetlen egy körben fogjuk megszavazni a jelentést, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Uh, Még egyszer megnyitom a szavazást, mert gond volt. Jó, kérem szavazzanak ismét. Az előző szavazás érvénytelen volt. Most zárom le azt. Tizenhárom igen szavazat született, ellenszavazat nem volt, egy tartózkodással van, aki kézzel szavaz. Illetve egy ellenszavazat van, és nem volt tartózkodás. Ellenőrzést kérne? Ja, Fatin. No, also wir kennen noch mal. Haben mal eine einzige Abstimmung und das läuft also so verkehrt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Egyetlen szavazati körünk van, és ezt sem bírjuk eh, normálisan megcsinálni, kollégák. Na, akkor harmadszor is elrendelem a szavazást, mert a kolléga úr elfelejtette a kártyáját betenni. Csak Santiago miatt mégis csak az utolsó ülésünk van, és kedvezni akarunk neki. Megnyitom a szavazást harmadszor is. Íme kiderült, hogy 14-1 arányban ö, megszavaztuk ezt a szöveget gratulálunk Verzsi asszonynak. Ötös napi rendi pontunk következik, az Európai Kulturális Fővárosi Kezdeményezés kapcsán. Örülhetnek, hogy nem kellett mindannyiuknak ott lenni a háromoldalú egyeztetésen. Ez nem volt egy könnyű egyeztetés. Hogy mondják, franciául tetű, a tanács meglehetősen szőröző volt, és nem tudták azt az egyszerű gondolatot elfogadni, hogy az európai kulturális fővárosnak európai dimenzióval kell rendelkezni, és nem értem, hogy ha a tanács ki akarja venni az európai dimenzió kifejezést a szövegből, akkor hol élünk? Hát pont erről van szó, ez a lényege a dolognak, ezért kellett harcolnunk őrület. De végül sikerült elérni azt, hogy ez a nagyon súlyos kifejezés és a bonyolult eljárás egyszerűbbé vált, mert ugyanis korábban, ha egy kulturális fővárost kijelöltek szakemberi körben a bizottságnál, akkor a bizottság közölte velünk a döntést, meg a tanácssal, akkor erről nekünk is eszmét kellett serülnünk, szavaznunk, és persze eleve csak igent mondhattunk, mert ki merne egy szakértői bizottság döntése ellen szavazni. Mindig igennel szavaztunk, mint ahogy a tanács is, és akkor ezek után kihirdették a város nevét. Ez egy hat hónapos eljárás volt, semmi jelentősége nem volt. Örülünk most annak, hogy a bizottság végre azt mondta, hogy ezt megváltoztatja. A bizottság, amint a szakértői bizottság döntött, kihirdeti a kulturális város nevét, de ez a tanácsnak nem tetszett. Háromszor csak emiatt kellett leülnünk a tanácssal. A tanács azt mondta, hogy a tanácsnak kell kihirdetni. A tanács legyen az, amely kihirdeti, hiszen ők adják a pénzt, de végül is nem így van, mert a költségvetést a parlament a tanácsa közösen fogadja el, és közösen döntünk arról, hogy mennyi pénz legyen a kulturális fővárosra, és és csak annak az országnak van ö, joga megnevezni a jelölt várost, amelyben a járos, város van, mondtuk mi, és végül mi győztünk, de ehhez több egyeztetésre és órás vitákra volt szükség. Soha nem fogom megérteni, hogy a tanács hogy működik, így működik, de a bizottság az oldalunkon volt, mindent elértünk, volt még egy apró gond, nem akarták ö, elfogadni az örökség fejlesztés fogalmát. Én meg azt mondtam, hogy ha egy kulturális fővárosról beszélünk, akkor ö, feleljen meg az ennek kapcsán kifejtett innováció tevékenység a helyi örökség fejlesztésének, valahogy ezt sem akarták, de ezt is elértük. Tehát végül is mindent elértünk, amit akartunk. Ö, a tanács három elnökség során küzdött ezzel a nagyon súlyos problémával, de végül Győztünk, és most erről szavazunk. Megnyitom. Van bárkinek mondani való ezzel kapcsolatban? Senkinek? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 igen szavazat, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk a szöveget. Gratulálok! Gratulálok a munkában résztvevőknek. Hatodik napi rendi pont egyéb kérdések. A következőt kell elmondanom. Ebben a választási időszakban az Európai Kultúr Örökség jelzést, címet vitattuk, bevezették ezt, és kedden a bizottság be is mutatta az első dizájnt, egy plakettet. Bécs mellett van egy Catalaunum nevű római ásatási terület, amelynek nagyon sok ö, oktatási, ö, nevelési vonatkozása van és lehet, és Hágában, a Nemzetközi Bíróság épületében, a Béke Palatában, amelynek hosszú története van, és ezért is kapta meg a bíróságot, és a, a e kettő mellett még egy harmadik ö, ö, Kácett múzeumot tüntette ki ezzel a plakettel, ahova nagyon sok iskola jár, ö, és akikkel beszéltünk, azok is mind eh, azt mondták, hogy ez egy jó... Eh, hogy hívták ezt a harmadik projektet? Deléri asszony. Nem emlékszem rá. Ja, nem Riga. Tallinn. Tallinnban van egy ilyen. Tallinnban nagyszerű múzeumot rendeztek be ezzel a tematikával, a Gilde múzeumot. Ugye tudjuk, hogy a Gilde a cég az észak-német városokban ugye egy fontos kulturális intézmény volt, és Tallinnban kiváló modern technológiával berendeztek egy múzeumot, ahol ö, egyébként a középkorról és a céhekről is sok mindent lehet ö, látni és tanulni. Tehát ezek a projektek kapták meg ebben az első évben a három plakettet, és a jövőben minden évben három-három új város projekt fogja majd megkapni az Európai Kulturális Örökség emlékplakettet. Elmondanám még, hogy az Európai Parlament elnöksége múlt héten úgy döntött, hogy engem nevez ki a Lux díj koordinátorává, abból az okból kifolyólag, mert attól tartanak, hogy ha nem valaki ambíciózus ember veszi ezt a kezébe, akkor maga a díj is megszűhet, és végül is tényleg az volt a helyzet, hogy még mielőtt itt elnök lettem volna, a Lux díjnak nem volt nagy jelentősége, én segítettem ezt felfuttatni, és megkérdezték, hogy szívesen koordinálnám ezt a tevékenységet. Én ezt önkéntesen elvállalom, mert úgy gondolom, hogy a Lux díj gondolatát fenn kell tartani, és reméljük, hogy az új képviselőket is meg lehet győzni majd arról, hogy ez is egy nagyon fontos kommunikációs eszköz, és élni kell vele. Örülök tehát ennek a jelölésnek, és e, ennek kapcsán szerintem fogunk még újra találkozni, hiszen önök közül is sokan dolgoznak a Lux díjon. Mivel ez a mai utolsó az utolsó ülésünk. Mindenkinek meg szeretném köszönni, aki az utóbbi öt évben hozzájárult a bizottság munkájához, elsősorban a titkárságnak, azoknak a hölgyeknek és Stevennek, akik itt e, együtt e, dolgoztak, ugye, jó lehetett Stevennek, csupa hát hölgykoszorúba végezte a munkáját végig. Nagyon köszönöm nekik az együttműködést, nagyon sok e, értékes, értelmes munkát fejtette ki, és bár így lenne minden bizottságban, hogy ennyire jó az együttműködés a titkárság és az elnökség között. Tehát nem tudom talán név szerint felsorolni a titkárság valamennyi dolgozóját, de a vezetőjüknek adom át a mindannyiuknak szóló köszönetemet, és egy jó elnököt kívánok a következő időszakban nektek, aki meg tudja becsülni a munkátokat. A parlamenten belül van egyfajta mobilitás, tehát nem biztos, hogy ugyan így marad majd a tím, de aki benne maradna a tímben, annak előre is sok sikert kívánok ehhez a munkához, és valamennyi kollégámnak is szeretnék köszönetet mondani. Néhány kolléga lecserélődött az idő során, van, aki ma nem tudott eljönni, de mégis mindenkinek szól a köszönetem. Azt hiszem, hogy ez az egyik legkellemesebb bizottság. Mi olyan témákkal foglalkozunk, amelyek általában jó, vannak vitás témák, Verzsi asszony ezt megerősítheti, de, de alapvetően ugye az Erasmus Plus kapcsán voltak bőven viták, de, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy a legtöbb téma kapcsán nagyon minőségi munkát végezhetünk. Mindenkinek érdeke a kultúra, a gyermekeink jövője, az oktatás minősége. Ebben mindig egyet tudtunk érteni pártok fölött, és nincs olyannak, olyan problémánk, amely, ö, amelyek ideológiai szakadékot ö, ásnának közénk, úgyhogy ö, jól együtt tudtunk működni, úgy érzem, és köszönöm mindenkinek a kollegialitást. Néha még talán tényleg kifejezetten jól is éreztük magunkat, és jó sok úton voltunk együtt, ezek is összekötnek minket, és összekovácsoltak minket. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és megmaradnak azok a barátságok, amelyek szövődtek közöttünk, akár még politikai határokon túl mutatóan is. Sokakkal volt nagyon jó együttműködésem, akikkel egyébként nem mindenben értettünk e-, együtt, egyet, és sajnos egy kolléga elhagyott minket, nagyon értékes kolléga volt, itt mindenki nagyon értékes, de Lothar Biszki, Lothar Biszki úr, az egyik helyettesem elhunyt időközben, mindannyian tiszteltük őt, szeretnék róla is megemlékezni. Nem akartam a mai ülésből egy nagy búcsú ceremóniát csinálni, csak végül is elmondani, hogy valóban hálás vagyok, és mindenkinek további jó együttműködést kívánok ebben a bizottságban, és a Lux díj kapcsán akkor talán még találkozunk. Ja, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen. Meg vagyok rendülve, hiszen valóban ez az utolsó ülésünk, és azt hiszem, hogy minden kollégánk nevében köszönetet mondhatunk asszonyunknak. Azt hiszem, hogy minnyáján, akik az új ciklusban is elkezdjük a munkát, nagyon fogjunk, fogunk hiányozni. Mindig nagyon szigorú voltál. Ez volt talán az egyetlen ülés, amely mindig pontosan vette kezdetét a parlamentben. És azt hiszem, hogy mindenki nagyra értékeli, hogy soha nem mérlegelted a szavaidat, sem a kollégák, sem a bizottsággal szemben nyíltan, őszintén beszéltél, és ezt a nyílt beszédet is legalább annyira fogjuk hiányolni, mint téged. És azt hiszem, hogy Érdemes egy nagy tapsal megköszönni ezt a munkát, amelyet az elmúlt négy évben, illetve az előtti sok évben a parlamentben végezte. Köszönjük szépen, Dóris. Eh, Santiago, dan Pieter. Santiago, majd Pieter. De Hannu először is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval finnül szeretném folytatni, ez anyanyelvemen könnyebben tudom elmondani mindazt, amit mondani szeretném. Omasta ja Alderyman puolesta. Köszönöm szépen, hogy megszólalhatok. Mindenkinek meg szeretném köszönni a... És a... Se on näkynyt myöskin tässä meidän työskentelyssä ja az ALDA frakció nevében meg szeretném köszönni a munkát. Valóban kitűnő munkát végez, végzett itt elnökasszony. Egész biztosan hiányozni fog nekünk. De ugyanakkor bizonyos területeken van még mit tennünk, illetve találkozunk még önnel a Lux díj kapcsán, vagy más helyzetekben is. Máskülönben túl szomorúak volnánk, hogyha nem találkoznánk már. Nagyon nagyra értékeljük a munkádat, Doris, igazán különleges és egyedű vagy. A nagyvilágon nincsen párja Doris, Dorisnak. Minden jót kívánok neked. Tudod, hogy szeretlek, bí, csíplek, hogy úgy mondjam, és ahogy az angol mondja, maradjunk kapcsolatban. Let's keep in touch. Köszönöm szépen, Doris. Néhány köszönő szót eh, biztos, hogy Márkusz is szívesen mondott volna, de sajnos tüdőgyulladásban betegedett meg, és egyáltalán nincsen jól, mi több nagyon is beteg. Éppen ezért ma nem tud itt lenni, pedig biztos nagyon szívesen elmondta volna, eh, amit mondani akart, és remélem, hogy nagyon hamarosan felépül, meggyógyul. Amikor a parlamentbe jöttem, és azt láttam, hogy Doris Pak itt van, azt tapasztaltam meg egyből, hát igen, Doris Pak nem ereszti ki a gyeplőt a kezéből. De nem is tévedés az, keményen kell vezetni a szakbizottság ülését, de ugyanakkor mindig nyitott szívvel viszonyultál minnyájunk is a közös ügyek irányába. Itt mi a szakbizottságban úgy éreztük, hogy eh, megvédez bennünket, eh, síkra szállsz a közös ügyeinkért, és a szakbizottság érdekeit nagyszerűen képviseltet. De la comisión, y yo creo que eso es enormemente importante. Mind az Európai Bizottság irányába, mint pedig eh, az egyéb intézmények, illetve ház elnöki irányába. Nagyszerű elnöke voltál a szakbizottságnak, kitűnő, nagyszerű személyiség vagy, és nem fogunk elfelejteni. Rémes, mondja Doris Pak. Boris úr, Piotr, tessék. Köszönöm szépen, állok asszony. Hölgyeim és uraim, a lengyel európai parlamenti képviselők nevében, bár nem mindenki van ma már itt, személyesen szeretnék köszönetet mondani neked. Emlékszem, amikor Wroclawba utaztunk, az európai kulturális találkozó kapcsán. Nagyszerű, csodálatos tapasztalat volt ez. Ugyanakkor az én feladatom volt, hogy a lengyel soros elnökség előtt felkészítsem a lengyel minisztereket, és azt kérdezték tőlem, hogy Dorisszal mit kezdjenek, hiszen egy olyan karizmatikus személyiségről van szó, aki egykönnyen síkra száll az ügyekért. Miért azt mondtam, ne aggódjatok, Doris egy igazi nyílt személyiség, de azért készüljetek fel rendesen az ülésre ezt nem tűri, hogyha felkészületlenek vagytok. Köszönöm szépen a nagyszerű együttműködést, köszönöm a munkát. Én nem jelöltettem magam az választásokra. Zdrojevski úr a volt kulturális miniszter lesz Európai a képviselő. Köszönjük szépen, Doris! Vous pas m'enlever le plaisir de vous remercier. Je, je vais pas répéter. Én is szeretnék személyesen köszönetet mondani Dorisnak, nagyon szépen köszönjük. Nagyra értékeltem azt, a kollégákhoz hasonlóan egyébként, hogy a politikai határokat is áthágva milyen nagy sikereket tudtunk itt együtt elérni. Nagyon köszönöm önnek. Tudom, hogy a kollégákkal együtt intellektuális együttműködés is létrejött, nagyra, nagyon fog hiányozni nekünk, ugyanúgy, ahogyan Lothar Biszki is. Fontosnak tartom a folytonosságot. Még ezen a héten Párizsban jártam egy információs konferencián, amelyet az Európai Parlament szervezett meg. Sajnálom, hogy az ott átadott díjat nem tudjuk nagyobbra értékelni, hiszen ott elsősorban a polgárokkal fenntartott kapcsolatokról van szó, az Európai Unió nyelveiről, illetve a parlamenttel való szimbolikus kapcsolattartásról. Nagyon köszönöm, hogy ön magára vállalta ezt a feladatot. Outgoing president of the which committee? Econ. Az Econ szakbizottság eddigi elnöke következik, aki Emmát helyettesíti. Eddigi alelnöke. Igen, Emmát helyettesítem, ez egy szerencsés véletlen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az utolsó ülésen. Én a hétfőn elnököltem a saját szakbizottságom utolsó ülésén, de az Emma, de Emma, az összes többi kolléga és az ECR részéről is szeretném elmondani, hogy nagy, nagyon köszönjük azt, ahogyan vezette ezt a szakbizottságot. 15 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni a parlamentben képviselőként, azóta ismerjük egymást. A szakbizottsági elnökök értekezletén is együttműködtünk egymással, és ön is, én is mindig nagyon határozottan megvédtük a szakbizottságok jogait, volt sok élénk vitánk is, a szakbizottsági elnökök ülésén erről, és ön és én mindig megvédtük a szakbizottságok jogait. Nagyon jellemző az, hogy ön is mindig kiállt a szakbizottságok jogaiért, és nagyon sikeres is volt ebben. Nagyon nagy megtiszteltetés volt együttműködni önnel, és bár nem voltam rendes tagja ennek a szakbizottságnak, noha mindig nyomon követtem a szakbizottság munkáját, főként ami az audiovizuális és digitális területeket illeti. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság nagyon fontos szerepet játszott a LuxD révén is, az európai kultúra előtérbe emelése területein. Remélem, hogy az ön utódja tovább folytatja majd ezt az ön által elkezdett munkát itt a szakbizottságban. Örülök tehát, hogy itt lehetek, Örülök a lehetőségnek, és köszönöm szépen mindazt, amit a szakbizottságon belül, de a parlament egészéért is tett. Köszönöm szépen, elég, elég, elég. Én elfelejtettem megköszönni a tanácsadók és a különböző frakciók munkatársainak a segítségét is. Ők kiváló munkát végeztek, Köszönöm szépen nem csak a néppárti munkatársaknak, akiket jobban ismerek, személyesen ismerik, de köszönöm a szocialisták, liberálisok, zöldek, a baloldali frakció munkatársainak is, remélem jól fogalmaztam. Mindenkivel nagyon jó volt a kommunikáció is. Nem hiszem, hogy az összes szakbizottságra jellemző ez, de itt kiváló volt a kommunikáció nem csak a kollégákkal, hanem a munkatársak országokkal. És köszönöm még egyszer mindenkinek, és ha valaki ma itt van az Európai Bizottság képviseletében, akkor szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak is. Á, itt ülnek. Nagyon köszönjük, és üdvözletünket küldjük az összes kollégának is. Az Európai Bizottsággal volt egy találkozónk március 17-én, és a kutatási osztály kollégáinak is szeretném megköszönni a munkát. Nemrég lomtalanítottam az irodámat, nagyon sok érdekes dokumentumra találtam rá, amelyeket ön készítettek. Szeretném hangsúlyozni, mennyire értékes az önök által végzett munka. Nagyon fontosnak tartjuk azt, és használjuk is, hiszen sok esetben saját kezdeményezési jelentéseinket az önök dokumentumainak hála tudtuk nagyon jól előkészíteni. Most pedig a harmadik emeleten önöknek hála megtalálhatjuk ezeket a nagyon értékes tanulmányokat, dokumentumokat, mindenki elvehet magának egy példányt, ez egy nagyon értékes munka volt, tehát köszönjük. És most már tényleg itt a vége, köszönöm még egyszer mindenkinek, köszönöm a helyettesítő kollégáknak, akik eljöttek ma és helyettesítették azokat, akik nem tudtak itt lenni. Azoknak, akik jelöltettették magukat, sikeres kampányt kívánok, kívánom, hogy válasszák újra őket, függetlenül attól, mely frakcióhoz is tartoznak, hiszen nagyon jó munkát végeztek, és szükség van önökre itt. Tehát sok szerencsét, minden jót, és most itt a vége.